A képviselők magatartási kódexével összhangban, mert ami pénzügyi érdekeket, konfliktusokat illeti, április 5-én Danuta Hübnert, Madider volt, Szajat Kerint, Jean-Marie Kavadet és Jiri Masztalkát neveztük ki a képviselők magatartási kódexével foglalkozó csoportba. Heidi Haudal, a Gerof Animals pedig póttagok lesznek ugyanezen konzultatív bizottságban. Le autorità competenti della Repubblica